kollega, azt szeret, két speciális kérdésem van. Egyrészt a Frontex és az Európai Bevándorlás Támogatási Hivatal költségvetési tételeire kérdezek rá, illetve a további a migráció jelenségére válaszadó költségvetési tételekre. Hogyan tapasztalja meg választod a költségvetés ezekre a kihívásokra, vagy pedig újra kell nyitnunk a vitát a tekintetben? Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársak, való igaz, rettetesen összetett és nehéz kérdés ez, amelyet meg kell oldanunk. Ha beteszik nekem ezt a kérdést, engedjen meg, hogy jelentéstevői feladatomat ö, ö, ismertessem mindenek előtt az Interszakbizottság kapcsán. Ezzel kapcsolatban a következőket kell elmondanom. A tárgyalások során a több éves pénzügyi keret tárgyában a 2014-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan, amennyire én emlékszem, és így elég régóta koptatom a padokat, egyik legnehezebb tárgyalás alakult ki, amely valaha is kialakult ebben a, két, a, ebben a témában. Mindenki tudja közülünk azt, hogy a pénzügyi keret nagyon sok szín soron abszolút szűkös, és a parlament is vitatott. A parlament arra kényszerült a többség alapján, hogy elfogadjon olyan kompromisszumot, ilyen kompromisszumokat, mert a legmagasabb szinten több, a több irgalmasági kérelemnek kellett megfelelni. Ugyanakkor azt is láttuk a 2015-ös költségvetés tárgyalása során, hogy az egyik szinten a tanács nagyon gyakran elfelejti azt, amit korábban magasabb szinten, amiben megállapodott a parlament el, És egyes kérdésekben az Európai Bizottság nem mindig volt igazán nagy segítségünkre e helyzetek kialakulása esetén. Aztán hosszú húzavona után részben viszonylag sikeresek voltunk abban, hogy a pénzügyi csomagot úgy tudtuk kiigazítani, hogy a Juncker csomag végül is megvalósuljon. Mindig arra törekedtünk, hogy az Európai Unió hozzáadott értékét a programok révén, például elektronikus forgalom, infrastruktúra, horizont 2020 ne kerüljön teljesen ki a vita köréből, ne feledkezzünk meg erről. Ám az, amivel ma kell szembesüljünk, az én személyes véleményem szerint olyasmi, ami az Európai Unióval szemben a nagy kihívás, méghozzá a legnagyobb 25 év óta. Kérdés, hogy egy kicsit itt meg ott a Frontex, meg a, meg a menekültügyi alap kicsit feljavításával nem igen tudunk átfogó megoldást, áttörést hozni. Ez a lényegi elem az a kihívás, amelyel szemben állunk, és persze lehet vitatkozni arra, hogy ki, mikor, mikor hol vétett hibát, hova vezethető ez vissza, ám ez nem visz minket tovább. Tehát a hosszú távú elemzések és értékeléseket persze majd el kell végezni, hogy hol állnánk most a kül- és biztonságpolitikában, hogyha valóban létrejött volna egy ilyen politika, amely megérdemli ezt a nevét, nevet, vagy vajon az fejlesztés politika révén, vagy hosszú távú stratégiák kielégítése révén kell-e majd megoldanunk azt a nyilvánvaló dilemmát, amelyet meg kell oldanunk a szomszédságunkban és partnerségi viszonyban levő országokkal kapcsolatban, rendkívüli sürgető és szükségszerű e megoldással foglalkoznunk. Ugyanakkor mindez a 2016-os költségvetési eljárásban mindazokon túl, ami a címsorokra vonatkozóan amúgy is megvitatandó, fel kell vetni, hogy az elmúlt években e, lényegi kihívás érte az Európai Uniót. Egy új népvándorlási hullám indult el, erre senki sem készült fel ilyen formában, tehát az a kérdés, amelyet az események fényében fel kell tegyünk, a következő, vajon egymással együtt egy közös értékek által meghatározott hajóban evezünk-e, vajon még osztjuk-e azt az alapkoncepciót mindannyian, amely a, a háború menekültek befogadását irányozza elő, és a menekültügyi státusz biztosítja ezeknek, és ezt felveti azt a kérdést is, hogy általában a bevándorlás politika, illetve azon problémák láttan, amelyek egyes harmadik országokban kialakult, akik azt mondják, hogy akik azon panaszkodnak, hogy elmenekült tőlük mindenki, és nem tudják az, országokat fejleszteni, harmadik világbeli országokat. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek egy alapkérdést tesznek fel, hogy vajon az Európai Unió valóban még egységes kánon szerint, értékrendszertől és kánon szerint működik-e, vagy a populista nacionalizmust hangja erősödnek kell, le tudjuk-e győzni ezeket, illetve félre tudjuk-e tenni ezeket. Ezt néhány millió eurós költségvetési kigazdással nem igen tudjuk megoldani. A következő években a politikai vezetés kell meghatározza, hol állunk, meghatározza a teendőket, mert van egy pár olyan vörös vonal, amit nem léphetünk át. Ebben elvileg kompromisszum uralkodik. Mindenki, aki régóta dolgozik, ezt tudja. Néha fájnak a kompromisszumok, néha az ember kicsit többet kell engedjen, mint amit engedni szeretne. Ám ha ezekben a kérdésekben csak ilyen gyenge minőségű kompromisszumok alapján tudunk haladni, amikor az, az euró menedzselésében sem tudunk döntést hozni, és felkettedjük a kérdést, hogy vajon tartjuk az elveinket, vagy hitelességünkből vesztünk, és az elmúlt, a következő évtizedekben meghatározandók pozíciók mentén haladunk-e. A Költségvetési Szakbizottság kell erre gondoljon mindig, csütörtökön csütörtök 6-án délig, tehát van még néhány nap addig, hogy a frakciók is végiggondolják ezeket a kérdéseket. A költségvetési eljárás keretén belül a költségvetési politikában hogyan lehet érvényesíteni, hogyan lehet a politikát számokba önteni, hogyan lehet a politikai kihívásokra reagálni, hogyan tudjuk a költségvetési számokban a politikai vita eredményeit megvalósítani, amelyek vitát a tanácssal is le kell folytatjunk, például a Civil Protection mechanizmus, esetében jól tudjuk, milyen sokan törtek láncsát emelet a házban, ám ehhez az önkéntes hozzájárulási szükséges a tagállamoknak, tehát nagyon fontos eszköz egy nagyon nehéz átment időszakban, ám ez önmagában nem fogja megoldani a problémát, ezért kérem, hogy mindazokon túlmenően, amiről most szavazzunk, és amiben, amiben egyetértünk és konszenzus van, gondoljuk végig a lényegi kérdéseket, az Európai Unió létkérdéseit, és ezt vigyük be a közvitába, a politikai vitába, mert szükség van rá, mert nagyon sok tagállamban nagyon aggályos, nagyon komoly aggályok érzékelhetőek, és lehet, hogy a konszenzus szétesik. Az a konszenzus, amit az elmúlt években, hála Istennek, azért sikerült kialakítanunk és megvédenünk. Yes, point of order, Mr. Ügyrendi felszólalás, tessék. Kollégánk tíz percig beszélt éke szólón a szavazás előtt. saját kezdeményezés sem alapján 90 másodpercet kérek, mielőtt más is hozzászól a kérdéshez. 90 másodpercet kérek. Tehát a bőge kollega által megkapott idő 15%-át szeretném megkapni. Nem 10 perces szent beszédeket jöttem meghallgatni, hanem szavazni jöttem. Vannak problémák, és a problémákat sokkal jobban meg lehet nemzetállami szinten oldani. És most azt látjuk, az elmúlt események azt mutatják meg, hogy az Európai Unió képtelen fellépni, és teljesen értelmetlen a léte. A bevándorlás egy nagyon ellentmondásos térd, kérdés, de országom számára egy dolog számít, mégpedig ez. Három nappal ezelőtt statisztikai adatokat publikáltak, és ez azt mondja, hogy országunk, amely körülbelül fele akkora, mint a német ország, országunkban 97 óta 8 millió bevándorlót fogadtunk be. Amikor a Labour kormány, a munkaspárti kormány egy nagyon veszélyes kísérletbe kezdett, amelyet a britek soha nem támogattak. 4 millió szír menekült befogadásáról beszélnek, és számtalan afrikai beszáma, befogadásáról. Nos, az országunk nem tudhatja ezt komolyan venni. Komolyan vennénk, hogyha nem jött volna már hozzánk 8 millió ember. Például Svédország vagy Dánia egész lakosságánál több ember jött be hozzánk az elmúlt években nem áll fenn a konszenzus, és azért nincsen konszenzus, mert az európai szakpolitikák teljes módon csődöt mondtak bármely területen, ahol alkalmazták ezeket. Elsősorban is persze az ERO tekintetében, amely a végítélet napjának létrehozását szolgáló ördögi masinéria. Szóval tekintsünk most már végre a valóságra, kérem képviselőtársainkat, ne uh, hirdessük továbbra ezeket az ideológiákat. Kedves kollégek, nem vitát folytatunk, megkapta a 90 másodpercét, és túlléptük az INTA hatáskörét. Nem értelmetlen ez a vita, de nem most folytassuk le ezt a vitát, hanem most szavazzunk. Mégpedig a 2016-os költségvetésről készült véleményről. Mint minden évben két részről szavazunk egyszer a költségvetési véleményről, aztán pedig a, a véleményről. Mindenki kész, két szavazólistát kapott, először is tehát a vélemény tervezetről szavazunk. Kezdjük az ötös módosítóval, ki van mellettem, ki van ellenem, tartózkodott-e valaki. Ez nem kapott többséget. Egyes módosítom, ki van mellettem, ki van ellenem, ki tartózkodott. Nem olyan világos, tehát ellenőrizzük ezt le elektronikusan. Az egyes módosítóról szavazunk tehát. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást és bizony elutasítottuk. Kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A négyest visszavonták, hármas módosító ki van mellettem, ki van ellenem, kitartózkodott, elfogadtuk. Lássuk a kettes kompromisszumot amely a 4-es és a 6-os módosítót tartalmazza, mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító. Ellenem. Mellente, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk, tehát a 8-asról ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Tovább is megyünk. 14-es módosító. Ki támogatja a 14-es módosítót? Ki van ellene? Elutasítva. 12-es. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás ellenőrizzük ezt is nem? Megnyitom a szavazást a 12-esről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mm-hmm. 16-os módosító. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 17-es módosító ki támogatja? Ki van ellenem? Elutasítva. 15-ös módosító, Ki van mellettem? Ki van ellene? Elutasítva. 18-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos módosító. Ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük ezt le. Lássuk tehát a négyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást, szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elnézést. Huszonhármas mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. 26-os módosító. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. És végszavazás a véleménytervezetről módosított formájában elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük szépen, és persze gratulálunk az előadónak. Jön a második szavazódista. Költségvetési módosítások. Először a 6600 módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Aztán van itt egy szóbeli módosítom, megadom Reiner Bőgének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A nyári szünet előtte kérdést már megvitattuk. Az aid for trade kérdéséről van itt ugye szó, és azt mondtuk a vitában, a vita végén, hogy politikai elemzésünk alapján növelni szeretnénk ezen eszközöket a költségvetésben, de nem volt világos, hogy a kifizetések és a kifizetési kötelezettségek közötti arány miért alakult így ki, ezért az eszközök egy részét a tartalékba akarnánk tenni, ám visszavonom ezt a tartalékképzést, hiszen úgy gondolom, hogy a bizottság elegendő érvet hozott fel arra vonatkozólag, hogy megmutassa, hogy a problémákat um, hogyan lehet megoldani, illetve hogyan oldották meg partnereinkkel, és ilyen módon javaslom képviselőtársaimnak, hogy növeljük meg az Aid for Trade eszközeit, és ne képezzünk tartalékot. Köszönöm szépen Reimár Bőgének. Ellenzie bárki ezt a szóbeli módosítót? Hogyha nem, akkor szavazzunk a szóbeli módosítóról, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadtuk. A következő a 6601-es sor, bocsánat, az okafogyottá vált, elnézést, így az elnök, tehát a 6602-es sorról szavazunk, mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki. Azért inkább ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást a 6602-esről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. And uh, so we have the final vote and the... Uh, Végszavazás elektronikus formában a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítókat. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm az előadónak, gratulálok ezzel lezárjuk a szavazást. Köszönöm. I will take a moment uh, to wait for the colleagues who want to leave. Egy percet várok arra, hogy uh, azok elhagyhassák a termet a kollégák közül, akik ki szeretnének menni. Köszönöm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 Uh, uh, Köszönöm szépen. Most pedig a hetedik napi rendi pontra térnénk rá, az EU szerepére az ENSZ-en belül, hogyan lehet elérni jobban az EU külpolitikai célkitűzéseit. Ska Keller, a zöldek képviseletében készítette ezt a jelentést. A jelentés tervezetről folytatunk most eszmecserét. A jelentés pedig a kereskedelmi és befektetési ö, dimenziókról ö, szól ö, az ENSZ kontextusában. Skakeller asszony, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, tényleg nagy örömmel készítettem ezt a véleményt. Hát önök is tudják, hogy nagyon rövid dokumentumról van szó, de sok mindent bele lehet fogalmazni. A Pedenen úr véleményéhez született ez a vélemény, az AFET jelentéséhez. Az EU szerepéről van szó az ensz belül. Amikor erre gondol az ember, talán nem a kereskedelemre gondol elsősorban. Pedig tényleg nagyon sok szakpolitikában megjelenik az állásfoglalásokban, az ENSZ által hozott határozatokban. Böge úr is említette, hogy tényleg nagyon fontos a kereskedelem minden területen, az elszám belül is. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy különleges évről van szó. 2015-ben a fenntartható fejlesztési célkitűzések kerültek elfogadásra, illetve Párizsban az éghajlat konferenciára kerül sor hamarosan, ez is kapcsolódik természetesen a kereskedelmi kérdésekhez. És a kereskedelem tényleg fontos szerepet játszhat a fenntartható fejlődés terén, mert ha nem megfelelően járunk el ezen a területen, akkor pont ellenkező eredményeket érünk el. Nagyok a kihívások, mert a kereskedelem egyre nagyobb, hatással van a kibocsátásokra is, növeli a kibocsátásokat. Tehát ezzel a kihívással is meg kell birkóznunk a kereskedelmi politikánkon belül. Ezen kívül a 2008-as élelmiszerválságra gondoljunk csak, több millióan éheztek a Földön. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk a piacokat, és hogy hogyan működik a kereskedelem ebből a szempontból is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az EU kereskedelmi politikája a fenntartható fejlődést támogassa és ne akadályozza. E, ajánlásokban fogalmaztam meg ezeket a kérdéseket ebben a véleményben. Csak egy-kettőt szeretnék kiemelni az adóelkerülés, adócsalás témájában a nyári szünet előtt is foglalkoztunk ezzel a témával. Az ajánlás az volt, hogy reformra van szükség, mégpedig sürgősen. Ezt szerettem volna kiemelni. A nők programja átfogó politikai intézkedéseket tartalmaz zenszen belül is, hogy a nők ne szoruljanak a társadalom peremére, a kereskedelem szempontjából sem. Látjuk, hogy a gazdaságok jelentősen megváltoznak, hogyha megfelelő egyensúlyt teremtünk a nemek között. A kereskedelmi politikáknak is tükrözniük kell ezt. Sajnos nagyon kevés helyet tudtam adni ennek a témának, úgyhogy ha a kollégák szeretnének ezzel foglalkozni, akkor jó lenne, ha részletesebben ö, kitérnének rám. Aztán emberi jogok és üzlet. Már útmutatások születtek ebben a témában az ENSZ keretén belül, most próbálják ezeket kiszélesíteni. Aktívan kellene fellépni, a végrehajtás terén is. Az EU jelentős kereskedelmi partner, partnere nagyon sok fejlődő országnak, úgyhogy így ezen a téren is sokat érhet el. Az AFET jelentésben elhangzik egy olyan javaslat is, hogy fejlesztési tanácsot hozzunk létre az ensz belül, azt hiszem erről is kell beszélnünk a jelentés készítőjével. Fontos hangsúlyozni a logikai kapcsolatot a kereskedelem és egyéb szakpolitikák között, a fejlesztési célkitűzések az egyik ilyen fontos terület, amit kiemelnék. Úgyhogy ismételten kérem a kollégákat, hogy olvassák el a véleményt, kérem, hogy ötleteiket, elképzeléseiket közöljék velem, és akár hozzám, akár a titkársághoz fordulhatnak. Nagyon fontos, hogy kész, eh, minél előbb elkészüljön. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Most először az árnyék jelentéskészítőket kérdezem. Sean Kelly uh, nincs itt a néppárt uh, részéről, van-e helyettese? Móder úr, a szocialisták képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Rövid, de tömör ez a szöveg, és fontos dolgokat emel ki. Különös tekintettel a multilaterális kérdéseket, úgyhogy szeretnénk Ska Keller asszonynal együttműködni ebben a témában. Örömmel vettük javaslatait, az EU kereskedelmi politikáit illetően, hogy vegye figyelembe az ENSZ ajánlásait, a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás elleni harc, az emberi jogok védelme területén. A szocialisták nevében örülök annak is, hogy két javaslatunkról nem feledkezett meg. Először is az adóelkerülés, az adócsalás témájára gondolok, mert ez most nagyon fontos téma mindannyiunk számára, és azt gondolom, hogy véleményt kell alkotnunk az elkövetkezendő hónapok során ebben a témában is vita folyik erről a témáról, de a jövőbeli állandó bíróságra utalt, nem tudom, hogy ez benne lesz-e, kérem mondja el, hogy mi a helyzet ezzel, a multilateralizmus kérdését is kiemelném, ez is nagyon fontos. Két kiegészítő kérdésre hívnám fel a figyelmét. Az első az, hogy valamikor az Európai Uniónak külső-belső területen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által megfogalmazott szabályok tiszteletbevételére is hívja fel a figyelmet, aztán a kereskedelmi megállapodások a kevésbé fejlett országokkal, hogy hozzájáruljunk fejlődésükhöz a milleniumi céloknak megfelelően. Tehát a szociáldemokraták ezeket szeretnék látni ebben a dokumentumban. Mindenképpen gratulálunk ehhez a munkához, annak ellenére, hogy rövid, de velős. Köszönöm. Köszönöm, és most a konzervatívok részéről Emma McLarkin. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni tevő munkáját, mert kifejtette jelentésben, és különösen azt, hogy a nyári szünet során kényszerül dolgozni, biztos nem volt egyszerű. Fontos, hogy szakbizottságunk véleményt alkosson jelentésről, amelyet az AFET készítettem, még akkor is, ha úgy érzem, hogy az EU-nak uh, tulajdon egy szerep egy kicsit eltúlzott a jelentéstevő részéről, különösen a Nemzetközi Bíróság említése kapcsán, amely a TTIP nyár előtti döntéséről szólt, abban mindenképpen szükség van egy teljes körű hatástanulmányra, egy hasznosságú és költségtanulmányra, mielőtt további döntéseket hozunk arról, hogyan haladunk tovább a e szakpolitikában. Szerintem nem e, eléggé figyeltünk a beruházások, befektetések szerepére az LDC e, különösen elmúlt tíz évi történetében. Szerintem jobban kéne, erősebben kéne utalni arra, hogy ezen országoknak szüksége van a kereskedelemhez való hozzáférésre, a befektetésekhez való hozzáféréshez, minden mechanizmus beleértve, a befektetési védelmi mechanizmust is, az, hogy ezek az országok pedig megkapják az olyáhított forrásokat, és megfelelő normákat kell meghatározni, akkor, ha, ha ezek nem állnak fenn. Persze az is igaz, hogy az ENSZ-nek komoly szerepe van abban, hogy meggyőzze az, az eh, egyes országokat, meggyőzze és a fejlődő országokat a kereskedelem politika fontosságáról, és nem csak a közpolitika, hanem a magánszféra esetében is fontos, hogy az ENSZ eh, milyen fontos szerepet játszott az ENSZ az elmúlt három évben a magánszféra tekintetében, az mindenképpen kiemlendő, fontos, hogy továbbra is megnyissuk a piacainkat egyenlő alapon tárgyalva ezen országokkal, meg, megadva neki a lehetőséget, hogy ki húzzák magukat a szegénység csapdájából, a lehető legjobb eszközökkel segítve őket ebben. E, ezt persze magunkba is kell tekintenünk, megvizsgálva a, például a saját az EU mezőgazdasági támogatások folytatását vagy nem folytatását, annak érdekében, hogy egyenlő játékszabályokat teremtsünk. Mindenképpen hiszek abban, hogy a kereskedelmek hatalmas szerepe van annak, hogy véget vessünk a szegénységnek, és a fejlődő országokat visszahozzuk a világ színpadára. Ezért kell foglalkoznunk, ezzel és a jövőben is koncentrálnunk rá megfelelő erővel. Ebben a szellemben fogok módosítókat beterjeszteni, reméljük, hogy sikerre visszük majd a politikát, és a kereskedelem révén jövőt biztosítunk a fejlődő országok számára. Köszönöm, Emma, most az Alde nevében. Már ékez Háke, parancsoljon. Köszönöm szépen. A kés részleteiben is megvitatjuk majd az AFET-tel, hiszen az AFET hatáskörébe esik a jelentés legkomolyabb része. Én az AFET tagja is vagyok, és a e két szerepkörömet egyeztetve fogok módosítókat kifejleszteni. Szerintem az EU az ENSZ keretében erősebb szerepet kell játszani, nagyon sokat lehetne és kell is javítani ebben a munkában. Ezért követem nagy figyelemmel Ska Keller munkáját, és mi hamarabb reflektálok is majd. Köszönöm az IFDD nevében William Dartmouth. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném előzetesen elmondani, hogy nagyra értékelem Keller asszonyt a szakbizottságunkban, és nagy megtiszteltetés, hogy vele dolgozhatok. Ugyanakkor nem értek egyet minden gondolatával, amelyet leírt itt, de először is azokról a területekről beszélnek, amelyekkel egyetértek. Különösen fejet hajtok a konzervatívokkal szemben annak, hogy hangsúlyozza az ENSZ szerepét mint egyfajta mechanizmus szerepét. Én sokkal inkább támogatom az ENSZ kezdeményezéseit, mint, mint az EU által indított kezdeményezéseket. Van még egy oka ebbeli véleményemnek. Hazámnak a BT-ben állandó helye van. És bár az EU folyamatosan fenyeget bennünket ebben, mégis van egy helyünk a BT-ben, és vétójogunk is van még az EU-ban, csak egy biztosunk van a 28-ból, és nem tudunk vételt mondani sehol. Kicsit nyomasztó tehát az, hogy a konzervatívok képviselője, aki egyébként a brit kormány pártja is nem hangsúlyozza megfelelően ezt az álláspontot, majd idővel lehet, hogy ők is rájönnek, mennyire fontos ez. A, a kereskedelmi politikával kapcsolatban van egy lényegi elem, a konzervatív koordinátort bíráltam, ám abban teljesen igaza van, leírtam, amit mondott, nem akarom kicsavarni, ki, ki módosítani, tehát amit mondott. A kereskedelem jó módja annak, hogy a fejlődő országokat segítsük. Ám ab, a, a, a, a kereskedelem politikával az a gond lehet, hogy ebbe mindent bele lehet tenni, amit akarunk. A kereskedelem politika akár hordozója lehet annak a gondolatnak, hogy vannak nagyon erős politikai céljaim, és a kereskedelemet arra akarom használni, hogy ezeket használjam, akár fegyverként is, hogy végrehajtsam a célokat. Ám legyen, ám akkor lássuk ennek mikéntjét, és a probléma ez, a, hogyha ha a, a politikai célok hatalmas tárházába beleemeljük a kereskedelmi politikát is, akkor lehet, hogy csökkentjük a kereskedelem jelentőségét, és ez mindenképpen hatása van a fejlődő országra. Nem azt kérem, hogy értsenek velem egyet, de a, a kereskedelem átpolitizálása és a kereskedelem politika súlyának növelésének megvannak az ára, megvan az ára, megvannak a hatásai. Fontos, hogy belássuk ezt, akkor is, ha nem értünk egyet mindenben. Aztán Méltányan, méltán mondhatjuk, nem kéne ugye újra ismételnünk a TTIP körüli vitákat, újra venni ezeket, ám a mi szempontunkból vizsgálva van egy olyan területe e kérdéskörnek, amely egyetértek, az ötös bekezdés, amely kimondja nemzetközi nem, bíróságot az ENSZ keretében lehet alkalmazni, igen, szerintem inkább az ENSZ keretében, mint mondjuk az EU keretében, amelynek tagállamai ö, teljesen más jogrendszert alkalmaznak, mint ami Nagy-Britanniában, meg az Egyesült Államokban, amely a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ENF parancsoljon önél szót. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Kedves kollégák, valóban van egy új politikai csoport uh, az Európai Parlamenten belül, őket képviselem ma. Ez a jelentés véleményem szerint uh, régi témát vet fel, és sajnálatos módon a Lisszaboni szerződés óta, amely 2009-ben létrehozott egy európai képviselőt az ensz belül, úgy tűnik számomra, hogy gyakorlatilag az eddigi EU fellépések sajnálatos módon nem hozták el azt az eredményt, amit szerettünk volna. A szegénység elleni harc a déli országokban. Miért nem segítjük ezeket az országokat? Ahhoz viszont arról azt kell tennünk, hogy ott náluk segítsünk nekik. Sajnálatos módon a mostani válság, a transatlanti szerződés fenyegetése, csak még nagyobb nehézségeket támaszt sajnálatos módon a 28-ak Európában. Azt hiszem, hogy segíteni kell ezeknek az országoknak, de szociális dömping és ö, fiskális dömping nélkül. Mert sajnálatos módon például a pakisztáni eset, ö, a híres üzem, ö, amely leégett, ö, végül is olyan megállapodásokat kötöttünk, ahol lemondtunk és feláldoztuk részben a mi textiliparunkat. Azt hiszem, hogy ők is segíthetnének abban, hogy végül is a francia vállalkotók is valamilyen eredményt érjenek el, de arra is oda kell figyelnünk, hogy ne áldozzuk fel a mi európai üzemeinket, vállalatainkat a kereskedelmi játékok oltárán. Köszönöm szépen, elnézést kérek a GUE-tól, nem volt árnyék jelentéstevő, nem jeleztek számunkra, de most megadom Hámutnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ilyen módon az FDD és az ENF után szólalhatok fel. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyra értékelem Ská Keller javaslatát, köszönöm a munkát, amelyet elvégzett, és ki kell hangsúlyoznom, hogy először, amióta az Európai Parlamentben vagyok, történik meg, hogy az INTA véleményt alkothat az AFET számára az ensz kapcsolatos jelentés kapcsán. Ilyen módon tehát a különböző szakbizottságok véleményt készíthetnek az illetékes, tehát a külügyi szakbizottság számára, és így gazdagíthatják ezt a jelentést. Másodszorban köszönöm az előadónak, hogy igyekszik az INTA véleményét megerősíteni, kiért domborítani. Ez AFKO-ban én magam árnyék jelentéste vagyok, vagyok ennek a jelentésnek, ennek a véleménynek, és Itt sokkal nehezebben tudjuk az illetékes szakbizottság hozzáadó, által hozzáadott szempontokat megvalósítani, megjeleníteni ebben a véleményben. Köszönöm Tetszkál Kellernek a munkát. Harmadsorban úgy gondolom, hogy az Intában az Európai Unió nemzetközi kereskedelmi politikájának szerepét az ENSZ közegében kellene jobban értékelni és ki kellene tekintenünk a regionális szervezetek szerepére, hiszen az Európai Unió, mint regionális szervezet, többletjogokkal rendelkezik, ezért az, Európa, az ENSZ kartája alapján nagyobb felelősség is háró ránk, hogy az er, nemzetközi kereskedelem a meghatározó célt, a fenntartható növekedést, a gazdagodást és a jólétet szolgálja. Úgy gondolom, hogy erről meg érdemes volna szólni ebben a véleményben. Például, amikor a land grabbing, a termőföldek a termelőktől való elragadásának jelenségéről van szó. Úgy gondolom, hogy itt érdemes volna szólni erről a jelenségről, a mi véleményünkben is, és kiemelni a fejlettebb országok felelősségét a jelenség megakadályozásában. Remélem, hogy a más szakbizottságok által készített vélemények módosítóit, felvetéseit az illetékes szakbizottság nem szavazza ki, mint ahogy a TTIP esetében sajnos ennek tanúi voltunk. Remélem, hogy ilyen módon pedig hozzájárulhatunk az ENSZ rendszerének javításához. Köszönöm szépen! Most pedig az INTA tagoknak adom meg a szót. Először Rodríguez Pinheiro, tessék parancsoljon. No, <laughs> perdón, al traductor. <laughs> It was for the traductor. Eh, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Ska Kellernek először is köszönetet szeretnék mondani ezért a jelentésért. Nagyon nehéz csak a nemzetközi kereskedelemre koncentrálni e kérdéskörben, hiszen a nemzetközi kereskedelem sok más kérdést is felvet ezekre kell koncentrálnunk, de hát persze az ENSZ rengeteg más kérdéssel is foglalkozik, nem csak a nemzetközi kereskedelemmel, ezt látnunk kell. Hogyha a nemzetközi kereskedelem nem az emberek fejlődését szolgálja, akkor nem is működhet pontosan. Éppen ezért nagyon fontos, hogy meghatározzuk azon feltételeket, amelyek fennállása esetén fennáll, amelyek teljesülése során létrehozzák a termékeket, és így szabályozzuk a nemzetközi kereskedelmet. Három elemet szeretnék kiemelni, amelyek egyébként szerepelnek a véleményben, de úgy gondolom, hogy érdemes erről talán többet mondani e három elemről. Lássuk, mi ez a három elem még nagyobb erőfeszítéseket tegyen az ENSZ és az ENSZ tagállamai, valamint az Európai Parlament is a nemzetközi kereskedelem területén azért, hogy jobban fel tudjuk lépni az emberi jogok lábbal tiprása, az emberi jogokkal való visszaélés ellen, pontosan tudjuk, milyen aggasztók a jelenségek, a polgárháborús háborús zónákból származó nyersanyagok kereskedelme tekintetében, tudjuk, hogy a fegyverkereskedelem milyen aggasztó méreteket ölt. Ez az első felvetés. Másodszorban a szociális dömping elleni harc és a tisztességes munka érdekében való fellépés. Mi a magunk részéről, az Európai Parlament és az Európai Unió részéről szálljunk síkra ezen értékek érvényesülés érdekében az ENSZ-ben. Nagyon fontos, hogy szóljunk a cégek szociális felelősségvállalásáról is. Hiszen a cégeknek a kereskedelem ment túl, fel kell lépniük a szociális jogok érvényesülése ellen, az adóelkerülés és az adóparadicsomok kiszárítása érdekében is fel kell lépnünk. Tudjuk, hogy még mindig vannak adóparadicsomok, de hát azért, mert a kormányok ezeket még lehetővé teszik. Végezetül utolsó felvetés. Köszönöm, hogy a nemek közötti egyenlőségről is beszél, megragadom a lehetőséget, hogy sajnálom, hogy a szavazás során a jobb oldal leszavazott egy általunk benyújtott módosítót, amelynek amelyet ha elfogadtunk volna, többet tudtunk volna a nemzetközi kereskedelemben a nemek szerepéről. Köszönöm szépen. Most pedig a körbenézek az ülésteremben, kére még valaki szót, hogyha nem, akkor a bizottságra nézek. Kérik a szót a bizottság nevében? Van-e észrevételük? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor ismét megadom Ská Kellernek a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak az észrevételeket. Kíváncsian tekintek a módosítóik elébe, ezek gazdagíthatják a véleményt, és persze fontos, hogy az INTA képvis, véleményét, az INTA területét képviseljük ebben a véleményben, de hát nagyon sok felvetéssel gazdagították ezt a véleményt. Úgy hiszem, hogy a kereskedelem igenis pozitív szerepet játszhat a fejlesztésben, akkor, hogyha megfelelő szabályok alapján működik. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Köszönjük szépen. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak. A módosítók határidejének benyújtása csütörtökön van, szeptember 3-án 18 órakor, tehát este 6 órakor. A szakbizottság pedig szeptember 21-22-i ülésén fogadja majd el ezt a véleményt. Tájékoztatom képviselőtársaimat, nem, elmondtam már, nem, már tájékoztattam a képviselőtársakat, nincs mit még egyszer tájékoztatni, hiszen a tájékoztatás megtörtént. Ezzel már is a nyolcas napi rendi pont taglalására térünk ki rá az emberi jogok kérdése az EU és Vietnám között zajló tárgyalásokon. A szóbeli kérdés tervezett követ kihatásáról szeretnünk vitát folytatni. Mondom, a szóbeli kérdés az EU-Vietnám között zajló tárgyalásokon az emberi jogok kérdésére vonatkozik. A hónap során korábban egy kérdést intéztünk a bizottsághoz, hiszen körvonalazódik az EU Vietnám szabas kereskedelmi megállapodás. Sőt, elvi megállapodásra jutottak a felek, ez egy nagyon jó hír. Szakbizottságunk áprilisban egy komoly küldöttséget küldött Vietnámba, és nagyon sok fontos, releváns találkozót tartottunk tárgyalópartnereinkkel Vietnámban. Ebben a kontextusban nagyon jókor tesszük fel ezt a szóbeli kérdést, és megadom a kérdés szerzőjének, Sáke asszonynak, az ALDE képviselőjének a szót. Parancsoljon! Uh, Köszönöm. Hadd hangsúlyozom én is, mennyire üdvözlöm azt, hogy előrelépés történt a tárgyalások során a Vietnám és EU között, és lezárásához közeledik a megállapodás. Nagyon fontos ez, és a szóbeli kérdés épp ezért aktuális. Az egyik kérdés, amelyet a civil szervezetek képviselői közül is sokan, meg általában vietnámiak közül sokan felvetnek, az az, hogy vajon hogy állnak az emberi jogok ebben az országban. Múltbeli tapasztalat mutatja, hogy a kereskedelmi megállapodások keretében a gazdasági növekedés révén tudunk munkahelyek teremtést segíteni, és általában javítani az emberek helyzetén. Ez szélesebb, szél, érdekében persze a kereskedelmi megállapodások az egyike az EU rendelkezésre álló eszközöknek. Ám komolyan kell vegyük azokat az agályokat, amelyek megfogalmazódnak az emberi jogok területén, különösen a szólásszabadsággal kapcsolatos kérdésekkel gondolok itt. Úgyhogy a szóbeli kérdés többre törekszik, mint a, amire az, amiről az Európai Bizottság beszél, vagy a feltételrendszerünk, amely a monitoring rendszerében a megállapodásnak érvényesülne. Ennél többre törekszünk. Nem szabad, hogy árnyék betűjön az emberi jogokra, nem szabad, hogy háttérbe szorítsák az emberi jogokat a megállapodáshoz fűződő jogos érdekek. Köszönöm. A kollégák, illetve a frakciók körében nézek, körben nézek körül néppárt, szocialisták, Alessia, parancsolj! Köszönöm, csak annyit mondanék még, hogy nyilván mi is nagyra értékeltük ezt a munkát, a Vietnámmal megszületett kereskedelmi megállapodást, de nagyon fontos, hogy ilyen pillanatokban fellépjünk annak érdekében, hogy az Európai Unió minden egyes országában érezzék azt, hogy az alapvető kérdéseket tiszteletbe tartatjuk. Pontosan ahhoz csatlakoznék, amit a kollega is kért, hogy tudjuk azt, hogy amikor kereskedelmi tárgyalásokról van szó, akkor értékeljük ennek minden hatását. Nem csak a gazdaságiakra gondolunk itt, hogy ezek milyen mértékben alakulnak, hogyha lezárul a tárgyalás, hanem hogy pontosan tiszteletbe tartsuk azt a lehetőséget is, hogy javítsunk a helyzeten hosszú távon, amit érzékel aztán a lakosság is. És természetesen nagyon sok érték is tiszteletbe tartatik, amelyek nem képezik alkotárgyát. tárgyát mint például a munkavállalók minimális jogai, amiket tiszteletbe tartanak. Hogy ezek az országok ezeket tiszteletbe tartsák. Tehát úgy gondolom, meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és minden egyes lehetőséget kihasználni annak érdekében, hogy továbbra is megerősítsük a monitorozást, és testre szabottan, amennyire csak lehet. Köszönöm. On behalf of uh, GUE, Madame Minör. Köszönöm. A GUE részéről Minör asszony? Nem, bocsánat. Bocsánat, összekevertem a sorrendet most. A konzervatívok nevében nem, nem akarni kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ma lálandó előadónk Ján Zahradil nevében beszélek, aki elnézését kéri, hogy nem tudott eljönni ma az ülésre. Állandó jelentéstevőként örülök annak, hogy az EU és Vietnám eljutott a megállapodás küszöbére elviekben két és fél éves intenzív tárgyalások után. Ez a megállapodás első abban a sorban, melyet az EU fejlődő országokkal köt meg. Mutatja azt, hogy mind a két fél meg van arról, hogy a kereskedelem révén lehet új munkahelyeket teremteni, és a gazdaságot bővíteni. Minden, szügyató minden termékre kiterjed, amelyeket a két gazdaság termelés új piaci hozzáférés, van befektetési hozzáférés ezt lehetővé. Sáker asszony szóbeli kérdésre reflektálva, az EFTA megállapodás kötelező kapcsolatot teremt a partneri és együttműködési megállapodás, és, amely az Európai Unió és Vietnám rakomatkozó kötelező, betartatja a felekkel az emberi jogokat, és ez fontos eleme az EU-Vietnám kapcsolatrendszernek. Ugyanakkor együtt értünk az előadó abban, hogy az emberi jogokat akkor is figyelembe kell kísérni, ha már megkötöttük a megállapodást, és a végső elfogadás folyamatában is kell, hogy ez érvényesüljön, az a monitoring és támogatási rendszer, amelyet az EU kereskedelmi partnerén tud nyújtani ezekben a kérdésekben. Az emberi jogok és a kereskedelmi megállapodások feltételességét illetően legyünk azonban körültekintőbbek. A kereskedelmi liberalizáció és az emberi jogok érvényesülése sokkal összetett a rendszer, mint sem egy szóval össze lehetne foglalni. A feltételrendszer nem akadálya a kereskedelmek, ugyanakkor az emberi jogok fejlődése és a kereskedelmi bővítése kézekézben járhat az elős. Először is a kereskedelem hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a javak szokosodásához, a szegénység csökkentéséhez. A szegénység csökkentése pedig alapvető eleme az emberi jogok érvényesülésének. Másodszorban az átláthatóság rendszere a megfelelő célok és a rendszer kialakítása könnyebben monitorizhatóvá teszi a rendszert, és a konkrét problémákat jobban láthatóvá teszi. Így ezzel tudunk válaszolni a bizottság kérdésére. Köszönöm szépen, megadom a Góénak a szót, minőr kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Forenza asszonyt képviselem, aki nem tud itt lenni. Nagyon is támogatjuk az e kérdésben megfogalmazottakat. Mi több meghökkentünk azon, hogy Vietnám külügyminisztere és a biztos egy elvi megállapodást kötött a szabadkereskedelem kérdésében. Több oknál fogva meg voltunk hökkenve, hiszen a megállapodás nem tartalmaz megfelelő emberi jogi hatástanulmányt, és így nem felel meg a ajánlásoknak a rendelkezésünkre álló információkat, a megállapodás nem tartalmazza a megfelelő öm, emberi jogi védelmet, és öm, az kiüresedett fenntartható gazdasági kijelentéseket tartalmazza, ugyanakkor pedig a nyomonkövetési mechanizmusokat nem érvényesíti. A CEDO bizottság ugyanakkor Vietnámot bírálta azért, mert nem eh, tett lépéseket, és csak egy problémát emelek ki, a nemek közötti egyenlőség megteremtése érdekében. Az Európai Parlament az Európai Ombudsmant eh, is megszólított ezekben a kérdésekben, illetve az ENSZ emberi jogi eh, külön megbizotjához is szólt. A TFEU 21. cikke sem teljesül. Támogatjuk a szóbeli kérdést azért, hogy nyílt és világos vitát folytassunk a plenárison azért, hogy hogyan lehet a szabadkereskedelmi megállapodások emberi jogokra gyakorolt negatív kihatását kiküszöbölni. Meg kell akadályozni, hogy az kereskedelmi megállapodások ban ne vizsgáljuk az emberi jogok, a szociális jogok vagy a munkavállaló jogokra való kihatásukat. Megengedhetetlen, hogy a fenti e, emberi és munkavállaló jogok kevesebb védelmet élvezzenek az FTA elfogadásával, mint a kereskedelmi jogok a szociális és a munkavállaló jogok fontos szerepet kell, hogy játszanak a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Ezekről nem szabad megfeledkeznünk. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Ská Keller kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégámnak ezt a kitűnő kérdést. A megközelítéssel egyetértünk és úgy gondolom, hogy abszolút jó irányba mutat ez a kérdés, valóban aktuális is. Egyedüli kiegészítés, amelyet tennék, a kondicionalitás, a feltételesség kapcsán, illetve ehhez egy valamit tennék hozzá, mégpedig a vietnámi FTA kapcsán az emberi jogok értékelésének folyamata hiányzik. 2014-ben a tisztelt ház egy határozatában, egy állásfoglalásában kijelentette és követelte, hogy az emberi jogi aspektust mindig értékelni kell a szabadkereskedelmi megállapodásokban. A, nem látjuk, hogy a 21-es szikket, a szerződés 21-es szikkét hogyan alkalmaznák ezen szabadkereskedelmi megállapodás tervezetben az ENSZ szakértői érdekes tanulmányokat készítettek megvizsgálva, hogy a kereskedelem és a beruházási megállapodások milyen kihatással vannak a különböző jogokra. Ezeket az ENSZ ajánlásokat úgy gondolom, hogy a bizottságnak is figyelembe kellene vennie, amikor a jövő kereskedelmi stratégiáját dolgozzák ki. Nagyon nehéz egy politikai következtetést üdvözölnöm, elfogadnom, amelynek tartalmát még nem ismerjük. Azaz tehát e megállapodás, következt, e megállapodás értékelését csak akkor hagyhatjuk végre, hogyha már ismerjük a megállapodást. Rossz tapasztalatokat szerzett a parlament ezzel a stratégiával, a tanács és a bizottság stratégiájával, mi szerint azt mondják, hogy csak technikai egyeztetésről van szó, miközben kiderült, hogy abszolút politikai természetű ügyről van szó. Arra van tehát szükség, hogy a parlamentnek hozzáférést biztosítsunk a konszolidált szövegekhez, és a beruházás védelmi fejezetet is olvashassuk. Hogy lehet azt mondani, hogy létrejött a politikai megoldás, de az ISDS-ről még nem is még tárgyalnak? Hát hogy mondhatjuk azt, hogy létrejött volna a megoldás? Kérdezem én, retorikai kérdéssel bár. Úgy gondolom tehát, hogy résen kell lennünk, hogy ne játsszák ki a parlamentet. Köszönöm szépen, az FDD nevében pedig senki, az ENF nevében senki, és ezért most Arena asszony kap szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Én csak meg szeretném erősíteni azt, amit Alicia kollega mondott az emberi jogok témájában. Ez kapcsolódik a bizottságunk véleményéhez a külügyi kérdések, illetve az emberi jogok terén, hogy mennyire erősíti meg a kereskedelem ezt. És ugye Vietnám esetében is felvetődik ez a kérdés, illetve minden megállapodás kapcsán ez lesz a helyzet. Persze, támogassuk a kereskedelmet, de ne az emberi élet kárára láttuk már ennek példáit, ahol az emberi jogokat sárba tiporták, és ezeket nem fogadhatjuk el. Azt hiszem, hogy a feltételek helyett inkább azt kellene kérni az Európai Bizottságtól, hogy a panaszok és a monitorozás esetében hogyan tovább. Ezek ugyanis tényleg fontos eszközök a dialógus, az együttműködés kérdésében, és kötelezően kell tenni az emberi jogok tartását, ezek nélkül nem léphetünk tovább, kötelezővé kell tenni őket. Továbbra is rengeteg energiát fektetünk a különböző befektetések kérdése terén, a kereskedelmi megállapodások terén, hogyha ugyanennyire koncentrálnánk az emberi jogokra, akkor kreatívak, de ugyanakkor hatékonyak is lehetnénk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Kitten Darling asszony. Köszönöm szépen, de rendkívül rövid leszek. Azt gondolom, hogy nagyon jó megfogalmazott kérdés, de tényleg kár lenne, hogyha az ombudsman helyzetét nem említenénk meg külön, hiszen csak kritizált, említette, hogy az Európai Bizottság, nem is tudom, hogy hogy fogalmazott, hogyan járt el, úgyhogy ez pedig eléggé kemény kritika az emberi jogi hatástanulmány kapcsán. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez benne kell, hogy legyen, a szóbeli kérdés feltevése során, hogy egy kicsit nagyobb nyomást gyakoroljunk a bizottságra. Elnök, köszönöm szépen. Mivel több kollega nem kér szót, a bizottsághoz fordulok. A kereskedelmi főigazgatóságot König asszony, Helena König képviseli, parancsoljon, öné a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is szeretném megerősíteni azt az üzenetet, amelyet már többször is közvetítettünk, hogy mennyire fontosak az emberi jogok a kereskedelmi politika terén is. Főleg az, hogy minden egyes szakpolitikát arra használjunk fel, hogy ennek jelentőségét kiemeljük, beleértve a kereskedelmi politikát is. Célunk az, hogy logikusan kapcsolódjanak ezek a területek egymáshoz, minden lehetőséget megragadva. Az emberi jogok régóta középpontban állnak minden tevékenységünk terén, és természetesen felvetődnek a szabadkereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalások során is olyan kérdések esetében is, amelyek a kereskedelmi politikához kapcsolódnak. Malmström biztos asszony többször is kijelentette, hogy szakpolitikáink, elkötelezettségünk terén úgy gondoljuk, hogy jobb, ha az elkötelezettséget választjuk, nem a feltételrendszert. Ami ezt a konkrét helyzetet illeti, a lehető legambiciózusabb fejezet áll előttünk pillanatnyilag. Nagyon sok munkavállalási kérdést is felvet, környezetvédelmi területeket, illetve az FTA és egyéb klauzák, partneri megállapodások közötti kapcsolatra is rámutat, amelyek már megszülettek Vietnám esetében. Ezen kapcsolaton túl létrehoztunk egy olyan struktúrát is, amely a kereskedelmi támogatás fejlesztés fejezeten belül mindkét felet arra kötelezi, hogy fontos kérdéseket felvetes, felvessenek, nyilván jegyzőkönyvek készülnek az ülésekről, hogy a lehető legátláthatóbb jelleget kölcsönözzük ezen megbeszéléseknek. Ami a konkrét kérdést illeti, nyilván készek vagyunk a válaszra, részletekbe menően a plenárison, ami az FTA-t illeti, már egy memo készült ennek tartalmáról. Az intát tájékoztattuk, és ahogy a dokumentum véglegesebbé válik, természetesen elküldjük az intába, illetve a még nyitott kérdések rendezése esetén is. Ami az emberi jogi tanulmányt illeti. Azt hiszem, több eszmecserét folytattunk már erről a témáról. Nyilván önök is tudják, hogy Azért nem döntöttünk emellett konkrétan, mert az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy szélesebb körű politikáról van itt szó. 2012 óta már születtek hatástanulmányok konkrét emberjogi fejezettel kiegészítve, Vietnám esetében is korábban. Ez volt az egyik oka annak, hogy most nem így jártunk el. Végül pedig, ami az ombudsmanra vonatkozó kérdést életi. A bizottság természetesen válaszolt az ombudsman által felvetett kérdésekre, és abban az esetben, ha az ombudsman így kívánja, nyilvánosságra is hozzuk mindazt, ami ebben a levélben szerepel. Köszönöm. Köszönöm, most vissza térek már Sákihoz a fogalmazóhoz. Köszönöm elnök úr, és köszönöm mindenki hozzászólását. Biztos vagyok abban, hogy ez a szóbeli kérdés nyilván nem oldja meg az összes még itt váló problémát, meg a, egy csapásra a jövőbeli megállapodásokkal kapcsolatos minden vitát, az Európai Parlament mindegyiket meg kell vizsgálja majd, amikor eljön az ideje. Hasonlóképp túlzás volna azt állítani magunkról, hogy hogy az INTA képes lesz Vietnámban minden gondot megoldani, akár a, a, a feltételrendszerek révén, akár másként. Ám azért annak örülök, hogy jobbról és balról is széles körű támogatást kapott az a gondolat, hogy foglalkozunk el a kérdése, ritka az ilyen széles konszenzus a tintában. Néhány részlet magáról az eljárásról. Először is frissítenünk kell a, a javasolt szöveget, a két fél között a megállapodás valósága az igazítva, és aztán a, a frakciók módosokat tudnak majd benyújtani, néhányra már beszéltek ilyenekről, kérem a többi frakció is tegye ezt, hogy megfogalmazzuk a végleges formáját ennek a szubali kérdések technikai találkozókon. Lesz még bőven alkalom a szél, az, az emberi jogok széles spektrumának felelésére, egyesek a munkavállalói jogokat, mások más szociális jogokat hangsúlyozta. A konzervatívok azon gondolta, hogy a kereskedelem és az emberi jogok kézek kézbe járnak. Igen, én is így gondolom, és szerintem ez a megközelítés jó. Hosszú távon kell gondolkoznunk, nem csak rövid távú eredményre koncentrálva. Remélem ennek alapján tudunk tovább haladni, olyan szöveget létrehozni, amely mindenki számára elfogadható, és az Európai Bizottság számára meghatározó lesz a jövőben. Köszönöm. Uh, Köszönöm. A szubelé kérdésről való szavazás szeptember 21-22-én lesz a szakbizottságülésem. Köszönöm. Ezzel zárjuk a 8-as ülést, 2, van hátra még a 9-es, az egyéb kérdések köre. Ha nincs ilyen, akkor nagyon rövid egyéb ügyem volna még mindenki számára parlamenti képviselőtársaim, munkatársaik, titkársági munkatársak számára nagyon gyümölcsöző őszi ülésszakat kívánok a parlamentben. Tízes napi rendi pont, következő ülésünk szeptember 21-én délután 3-kor kezdődik, és 22-én 9-kor folytatódik reggel. Köszönöm, zárom az ülést!